Good afternoon, colleague. Kedves kollégák, jó napot kívánok! Kedves képviselőtársak, tisztelt előadók, hölgyeim és uraim! Nagy öröm, hogy eh, itt üdvözölhetem Önöket eh, a Magyarországi Alapjogi Helyzetről szóló meghallgatáson. Eh, ezt az ülést az interneten is közvetítik, a frakció koordinátorai, a november 14-i ülésen 2016-ban úgy döntöttek, hogy eszmecserét szerveznek az alapjogi helyzetről, a magyarországi alapjogi helyzetről. Február 27-én ez ma van. Január 16-án a parlament elnöksége engedélyezte a meghallgatást, és január 24-i levelében Tajáni elnök tájékoztatott engem erről a döntésről. Szeretném hangsúlyozni, hogy a LIBE koordinátorok közösen alakították ki az előadók listáját, és február 1-i írásbeli eljárással határozták meg a meghallgatás napirendjét, hogy a hozzászólók előadók között politikai egyensúly legyen. Tíz percre fogom megadni minden előadónak a szót Kérem, hogy ne haladják meg ezt a 10 percet, ez nem ajánlott hozzászólási idő, hanem tényleg 10 percet beszéljenek csak. fogják eh, látni önök előtt a kijelzőn az idő eh, alakulását, és amikor eh, azt látják, hogy lejárt az idő, akkor tényleg lejár az idő, és ez minden előadóra vonatkozni fog a panelben, így tisztességes. Ráadásul közvetlenül a meghallgatás után szavazásra fog itt sor kerülni, úgyhogy nem fogunk tudni több időt adni. Sajnos többlet időt nem kérhetnek ma nem szeretnék nagyon gonosznak hangzani, de ez az eljárási rend fog ma érvényesülni. Természetesen 10 percnél kevesebbet lehet beszélni. Most pedig szeretnék arra is kitérni, hogy gondoskodni fogok arról is, hogy a jelenlévő képviselők kérdezhessenek, észrevételeket tegyenek, másfél, maximum két percben, és időt kell hagyni arra is, hogy ezekre választ is kaphassunk. Hosszú a hozzászólók listája, és és a meghallgatást a tervezett két óránál nem nyújthatjuk tovább, mert szavazás következik utána. Akkor mindjárt következzenek is az előadók. Dr. Trócsányi miniszter úrral kezdjük. Úgy tudom, hogy a dossziéjukban benne vannak a bevezető anyagok, hogyha nem probléma, akkor én most nem tartanék bevezetőt, hiszen mindenki elolvashatja az információkat. Trócsányi miniszter urat Üdvözöljük, és kérem, hogy 10 percben tartsa meg előadását. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a meghívásért, hogy a magyarországi helyzetről eszmét cserélhessünk. Egyébként nagyon nagy örömmel állapíthatom meg, hogy az Antal József teremben vagyunk, Antal József a kommunista diktatúra elleni küzdelemben meghatározó szerepet játszott. Ebből a szempontból hasznos emlékeztetni rá, hogy február 25-e a kommunizmus áldozatainak az emléknapja a mi országunkban olyan irilleseméltó helyzetben vagyunk ma, hogy demokráciában élünk, ahol a vita, a gondolatok ütköztetése szabad, kívánatos. A magyar kormány engem jelölt ki, hogy képviseljem ebben a bizottságban. Nagyon örülök neki, mert ez nagy megtiszteltetés. 2010 és 2014 között Párizsi nagykövetként követhettem például a magyar alkotmányal kapcsolatos vitát. Fontos hangsúlyozni, hogy a az alaptörvény és a sarkalatos törvények eh, fogadása a magyar kormány kezdeményezésére eh, méreható vizsgálatot eredményezett az Európa Tanács Velencei Bizottsága részéről és más európai intézmények részéről. Ez világosan mutatja, hogy a magyar kormány mindig is nyitott volt a párbeszéd eh, iránt, és szívesen pontosította az álláspontját. E konstruktív megközelítésnek köszönhetően sikerült lezárni a vitás kérdéseket. Európa most nagy bizonytalanságok közepette találja magát. Az elmúlt években sok volt a válság, a görög adósságválság, migrációs válság, terrorizmus, Brexit, a népek nyugtalankodnak, a változás kézzelfogható, a klasszikus politikai pártok nak eh, világos válaszokat kell találniuk a eh, kihívásokat. Óriási a felelősség, a eh, civil társadalom kontribúcióját is üdvözöljük ebben a küzdelemben, annál is inkább, mert a párbeszéd a kormányok között, az európai intézmények és a civil szervezetek között szükséges Ugyanakkor meg kell különböztetni a e, különböző e, szerepeket e, és azok különböző legitimitását ugye tagadhatatlan, hogy a kormányok az általános választásoknak köszönhetően rendelkeznek a legnagyobb legitimitással. A bevezető után hadd beszéljek a konkrétabb problémákról. A migrációs válság a legnagyobb kihívás ma Európában és Magyarország ehm, földrajzi helyzeténél fogva és a Schengeni térséghez való tartozásánál fogva, különösen érintett a Schengeni térség fenntartása nagyon fontos Magyarország számára ezért határozott választ kívánt adni a migrációs válságra. Több tagállam is visszaállította a határellenőrzéseket. Egyértelmű, hogy ez a helyzet jelentősen gyengíti a négy szabadságjogot az Európai Unióban. Magyarország komolyan vette a külső határok védelmét. 2015-ben sok kritikát váltott ki Magyarország fellépése a külső határok védelmében. Thomas de Mezier és egy másik belügyminiszter Timmermans úrral együtt azt mondták, hogy szoros kapcsolatokra kell törekedni a származási és tranzitországokkal, a migráns szervezetekkel. Az Európai Unió belügyminiszterei ma nagy jelentőséget tulajdonítanak a tiltott bevándorlás elleni küzdelemnek és a migráns csempészet elleni küzdelemnek. A nagy kihívás az is, hogy a fogalmakat világosan meghatározzuk a gazdasági migránsokat könnyű összekeverni a e, menekültekkel, az alepói menekülteket, a marokkói bevándorlókkal. És e, a biztonságos harmadik ország fogalma és e, különböző értelmezéseket kap bizonyos országokat nem tekintenek biztonságnak, Törökországot viszont igen az emberekben felvetődik, hogy egy sor biztonságos országon áthaladva csak az európai országok némelyikében, így Németországban adják be a menedékkérelmet az emberek. Miért van ez így? Magyarország is csatlakozott az európai tendenciához, Mm, lakosságot megkívánja védeni, területét megkívánja védeni, és ez teljes mértékben összhangban van az európai joggal nem csak Magyarország, minden tagállam és az európai intézmények is ezt a célt tűzték ki az miniszterek eh, tanácsának részvevője vagyok, és egyetlen ülés sem eh, zajlik úgy, hogy a terrorizmusról, a radikalizációról ne lenne szó. A belügyminiszteri eh, tanácsüléseken és folyamatosan szó van a Schengeni térség védelméről. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket, az egyik alapjog megsértésére, ami nagyon sok aggodalmat kelt azokban a tagállamokban, amelyek 2004 után csatlakoztak az EU-hoz. Meg kell állapítanunk, hogy az Európai Unió egy sor országa nemrégiben olyan törvényeket fogadtak el, amelyek a vállalkozás szabadságát sértik a Kárta 16. cikke és a szerződés rendelkezései ellenére a kiküldetési szabályozásról van itt szó, nagyon sok gazdasági szerepvállaló van gondban, és nagyon csodálkozunk, hogy csendben vannak, hallgatnak az európai intézmények jogsértések kapcsolatban. A civil társadalom jelenlétét üdvözöljük, négy szervezetet is meghívtak erre az eszmecserére, mi mindig szívesen rendelkezésre állunk a párbeszédre, de a gondolatokat kell kicserélni, és nem a dogmákat az emberi jogi munkacsoport is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel az igazságügyminisztérium keretében, és sajnálatos, hogy egyes szervezetek rendszeresen távol maradnak az üléseitől pedig a magyar kormány nagy jelentőséget tulajdonít ennek a párbeszédnek. Hogyha Budapesten nem tudjuk lebonyolítani, akkor Brüsszelbe is eljövünk. Hadd mutassam be az engem elkísérő kollégákat, Vég Zsuzsanna, a bevándorlási hivatal főigazgatója, Kecsmer Krisztián, Európa ügyi államtitkár az igazságügyminisztériumban. Elnök úr, 8 perc, 16 másodpercet beszéltem, köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen dr. Trócsány miniszter úr, és ahogy említette, Kecsmár Krisztián kísért el, aki a az igazságügyi minisztériumban az EU-s és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkár, illetve Vég Zsuzsanna, a bevándorlás és állampolgárság hivatal főigazgató. Következő hozzászólunk előadónk pedig Szántó Miklós, aki az Alapjogokért Központ igazgatója, aki 10 percre kapja meg a szót. Kedves elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghívtak ide, én is megpróbálom majd betartani az időkorlátokat. Engedjék meg, hogy először is néhány szót szóljak Magyarországról, az úgynevezett magyar helyzetről. A demokrációról nem csak Magyarországgal kapcsolatban, hanem általánosságban véve a demokráciáról. De először is engedjék meg, hogy világossá tegyem, hogy minden más hazai és nemzetközi aggodalom ellenére a demokrácia, beleértve az alapjogokat is, működik és létezik teljes mértékben Magyarországon. Egyértelműen működik. A demokrácia alapeleme az alkotmány, ide tartozik az új magyar alaptörvény, amely demokratikus standardoknak megfelelően fogadtak el 2011-ben. Egy demokratikusan megválasztott parlament legitim és átlátható jogalkotási folyamat során alkotta meg ezt az alaptörvényt. Természetesen más oldalról az is igaz, hogy nagyon sokféle módon létezhet és értelmezhetjük a demokráciát. Egy egyetemleges definíciója a demokráciának vagy a jogállamiságnak nem adható, éppen ezért a nemzetállamokat nem kellene felelősségre vonni azért, mert nem felelnek meg egy valamilyen homályos standardnak vagy normának. Magyarország alaptörvényét is megtámadtak, illetve az alkotmánybíróságot, de vannak olyan demokráciák az Európai Unión belül is, ahol egy ilyen szervezetre vagy intézményre nem is tartanak igényt, mint Svédországban vagy Hollandiában nincsen ilyen alkotmánybíróság. És az államügyészek tekintetében Magyarországon ők függetlenül működnek, parlament által jelölnek ki. Más országban, például Franciaországban az állam ügyészséget a kormány felügyelete alatt működteti. És bár nincs átfogó definíciója a demokráciának, van két alapvető eleme, amely valamennyi tagállamban azonosítható, mint közös európai érték. Ez pedig a szabad választások, illetve hatalmi ágak megosztása, amelyeket garantálni kell az európai demokráciákban, ahogyan azt Magyarországon is garantálják. Általános helyi és Európai Uniós választásokat tartanak 3-4-5 évenként a végrehajtó hatalma, a kormány, a parlament, a többi hatalmi ágtól függetlenül és önállóan működött. Az új magyar alaptörvény is leszögezi az előző magyar alkotmányhoz ellentétben, hogy a magyar állam működésének alapját hatalmi ágak megosztása kell, hogy képezze. És a szabad választások és a hatalom megosztás jelenlegi keretei között az, hogy konkrétan hogyan valósul meg a demokrácia, az egyes mechanizmusok, struktúrák, megoldások, hogyan működnek a különböző szervezetek és jogi eljárások egy-egy tagállamban, az bizony a, a nemzeti identitás, nemzeti jelleg eh, kapcsolatos, és ebbe a hagyományban van bele ágyazva. Az Európai Unió szerződésében is le van szögezve, hogy a nemzeti identitás az alapvető struktúráik alkotmányos hagyományaik helyi és regionális önkormányzat tekintetében is nagyon fontos elemek, és meg kell ezeket őrizni. Tehát itt valóban demokráciáról van szó, de mindenki másképp értelmezi a szuverenitást. Nem, az alapjogokról nem jogi vagy más vitát folytatok, hanem egyszerűen itt ideológiák, világnézetek csapnak össze a nemzeti szuverenitás kapcsán arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene a kompetenciákat megosztani a tagállamok és az Európai Unió szint között. Itt ki kell emelnünk azt, hogy az Európai Unió nem egy állam önmagában, nincsen európai démosz, éppen ezért nem rendelkezik szuverenitással, csak a tagállamok szuverének ahogy a magyar alaptörvényben már említettem leszögezi, Magyarország csak néhány kompetenciáját tudja gyakorolni, az Európai Uniós intézményeken keresztül, a szuverén jogait azonban maga a Magyarország gyakorolja. Természetesen vannak különböző koncepciók arra vonatkozóan, hogy mit is értünk szuverenitás alatt, hogyan értelmezzük a szuverenitást, vagy hogyan kellene ezt átstruktúrálni, átértelmezni. A szupranacionális Európai Unió elve szerint az Európai Uniónak még több kompetenciát kellene megkapnia, és a tagállami szuverenitás kárára akár például itt a, a jogállamiság vagy a demokrácia, vagy az alap jogoknak a homályos definícióinak is érvényt kell szerezni. Az emberi jogi fundamentalizmus és a politikai korrektség azonban a jelenlegi homogenitását csökkenti a jelenlegi demokratikus erőknek. Másfelől az Európai Uniót sokan csak egy eszköznek tekintik, nem pedig célnak. Csak a tagállamok rendelkezhetnek szuverenitással kapcsolatos kompetenciákkal, ők, ők alkothatják, alakíthatják a jogi környezetet a saját alkotmányos hagyományoknak megfelelően, akár az államügyi hivatal, vagy az alkotmánybíróság tekintetében, vagy az alapjogokkal kapcsolatos mechanizmusokat is ide sorolhatjuk. Természetesen nyilvánvaló az, hogy mindez még csak a kezdete a szélesebb körű változásoknak a demokrácia paradigmája kapcsán, a jogállamiság, vagy az alapjogok értelmezések kapcsán, vagy a szuverenitás kapcsán. A politikai és jogi harc azok között, akik szupranacionális megoldásokat szeretnének, az emberiesség jóléte tekintetében, és azok között, akik a nemzeti identitást tartják az alapjogi jogok gyökerének, ezek e, Európában és az általunk ismert nyugati világnak alapvető harca, és úgy gondolom éppen ezért még előttünk vannak a legérdekesebb napjaink. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig Gárdos Tódor urat hallgatjuk meg, az Amnesty International egyik kutatóját. Öni a szó. Thank you very much. Good afternoon, ladies and Köszönöm szépen, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők és vendégek. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk ma. Szeretném erősíteni, hogy az Amnesty Internationalnek komoly fenntartásaik vannak a magyarországi alapjogi helyzettel kapcsolatban. A gyakorlatok és a standardek több tekintetben meggyengültek az emberi jogokban, illetve a diszkriminációmentes jogérvényesítés tekintetében. Az Amnesty International felszólalt az alapjogokkal kapcsolatos fenntartásával, illetve a bizonyos alapjogok sérülésével kapcsolatban. Alapvető jogok sérülnek, a többség és nincsenek igazi demokratikus viták. Három dolgot szeretnék kiemelni ezek közül. Az egyik egy üzenet, más nemzetközi és nemzeti szakértőkkel vizsgálatot folytattunk a média szabályokról, illetve a szexuális kisebbségek védelmével kapcsolatban, illetve az életfogytig tartó büntetésekkel kapcsolatban azt is láttuk, hogy a különböző reformok érintették a bíróságokat és az alkotmányosságot. A, az abortusz további korlátozása, és ezek sértik az emberi jogokat különösen. A kormány és egyre nehezebbé teszi a Magyarországon a menedékjog kérelmezését, illetve annak megkapását. A ö, civil szervezetek zaklatása, megfélemlítése is napirenden van, ami nem összegyeztethető a civil szervezetekkel, és az elmúlt években a ö, intoleránsá vált a kormány, a nők, a romák, a muzulmánok ellen, és ahelyett, hogy megvédelnék úgy amit megilletni őket. Ez a parlament és ez a szakbizottság ennek az aggodalmak alapján felvetette, hogy mi az, amiért Magyarország felelős, illetve a szervezet meghallgatásokat, sőt állásfoglalásokat is elfogadott. Ezért ezt köszönjük és kérjük, hogy a továbbiakban is tegyenek fel kérdéseket Magyarországgal kapcsolatban, és a tagállamok és a bizottság is teljesítse kötelesét. Ami jelenleg történik, ez a társadalom különböző csoportjait célozza, olyanokat, akik bizonyos értelemben marginalizálódtak a védelmi szintek lecsökkentek, és a több intézményt átvettek a jogbiztonságot pedig átvette a voluntarizmus. Múlt hét közepén például a kormány, illetve az kormány szóvívője azt állította, hogy a civil szervezetek a törvény megszegésére buzdítják a migránsokat. Miért vitattunk hozunk ezekről a helyekről? Azért, mert egyszerűen a Magyarország határán visszaszorítják a migránsokat, és nyilvánvaló, hogy ezek az embereknek a jogai ezzel sérülnek. A, magy- a kormány azt írja, hogy a saját kormányzásoknak, saját helyzetüknek a két felelősseik. És az erkölcsi felelősség viszont az, hogy a otthon kapjanak támogatást a menekültek. Ezek eh, eh, homályos ígéretek, ugyanakkor ez sérti a eh, migránsok és a menekülteknek a jogait. Ezek nem történtek a visszaélésekkel kapcsolatos független vizsgálatokra nem került sor diszfunkcionális szervez, rendszerben vannak, és nem tudnak hozzáférni az európai területekhez. Ez egy cinikus megközelítés a határkerítéssel történő védelmével együtt. Ne tévedjünk, a kormánynak az a feladata, hogy ez mint a lehető legrosszabb lehetőségnek tekintsék a migránsok, és egy közös olyan mechanizmust hozzanak létre, ami egyszerűen nem működik. Magyarország a kötelezettsége ellenére kivonja magát a különböző európai együttműködésből, a Dublini rendszerből is a, ezt állítja és mondja a kormány folyamatosan, hogy a migránsok és a menekültek azok bűnözők és veszélyeztetik Magyarországot. Egyszerűen összemossa a határvonalat a migránsok és az európai terrorizmus között. Nemzeti konzultációkat, illetve népszavazást szervezett, ami nem hoz semmiféle előnyt és nem biztosít nagyobb jogbiztonságot, sőt ellenkezőleg a külföldiekkel ellenséges hangulatot hozott ezzel létre. A jogszabályok sok esetben Magyarországon is kriminalizál nagyon sok cselekményt, és túlzott mértékben. A múlt hétben készült el egy jelentés, amelyik azt mutatja, hogy itt van miért aggódni az embereknek, akik nincsenek közük a terrorizmushoz, és e- pontosan ez történt azzal a szíriai valakit. E- e- november 26-án elítéltek, és 10 év börtönbüntetésre ítélték. Ahmednak a az esete pontosan azt mutatja, egy nagy migráns csoportnak a része volt, akik szerb-magyar határon 2015-ben volt, miután lezárta Magyarország a határait. A Szekedi Bíróság véleménye szerint, ahol az ítélete született, terror cselekményt követett el azzal, hogy megafonon mozdította a migránsokat, akik megpróbálták át Magyarország területére bejönni, illetve rákényszeríti a hatóságokat, hogy engedjék őket be. Ez, Szíriából került Ciprusra, és ott élnek családtagja is, illetve tömeges zendülésért is elítéltek többeket. Ahmednak a az ügyét nyomon követtük, és szerintem le, mi azt szeretnénk, hogyha minél előbb szabadon bocsájtanak és visszaengednék őt szí, szí, a családjához. nem terrorista, nem csak rosszkor volt rossz helyen. A jogai a tisztességes ítéle, bírósági ítélettel kapcsolatban sírültek, mert úgy vélték, hogy ő, ő, szervezett támadást indított Magyarország ellen, ez soha nem került igazán bizonyításra. A kormány nagyon gyorsan meghozta az ítéletet, és a magyarországi büntető törvénykönyvben szereplő terrorista cselekményeket alkalmazták az ő esetében, miközben ő egy megafont használt mindössze. Ezért fontos lenne, hogy a terrorizmussal kapcsolatos vádakat ejtsék ellene. Ez további kérdéseket vet fel. Az Európai Bizottságnak és a bizottságnak különösen meg kellene vizsgálnia ezt a konkrét esetet az alapjogi karta megfelelő cikkeinek értelmében. A nemzeti, ez nem csak a nemzeti, nemzetbiztonságot védi, hanem a Magyarországot is, Magyarországot is elítélhető azért is, hogy a magánéletet, családi életet nem tartja kelletben biztosan. A kormány azt állítja, hogy nagyobb hatalmat kell adni a végrehajtó ellenőrzésnek. Ez érinti a szabadságmozgát, a mozgásszabadságnak, a szólásszabadságnak és egyebeknek. A a kormánynak most lehetősége van, hogy terrorhelyzetet deklaráljon, és ki adott esetben bevesse a hadsereget és a, akár éles lőszer alkalmazását is engedélyezzék megmozdulások esetén. Különleges helyzeteket ne, ezt a helyzetre már többször történt hivatkozás és rendkívüli intézkedéseket alkalmaznak be szükségállapot kihirdetésével. A politikai palettán nagyon sok szín van, és többen is úgy gondolják, hogy önkényesen alkalmazzák ezeket a szabályokat a rendszer ellenőrzőivel, vagy az ellenvéleményt hangoztatókkal. Hölgyeim és uraim, a harmadik üzenet az az, hogy azt kértjük az Európai Parlamenttől, hogy további is vizsgálatokat, esetleg egy magyarországi látogatást is hajtsanak végre, és Magyarországnak fontos, hogy napirenden maradjon, mert itt nem sikerül megoldani olyan értékeket, amelyek az Európai Uniónak az alapelemei. A hetes cikk értelében komoly mértékben fennáll a lehetőség annak, hogy a közös értékek sérülnek és itt a felelősségek az alkalmazása tekintetében az Európai Parlamentnek nem csak lehetősége van, hanem kötelessége is, hogy a kritikus tömeget alkalmazza. Our next speaker is Stefania Kapronsai, Executive Director of the Hungarian Civil Liberties Union. A Magyar Polgári Jogi Szabadság képviseletében van következő hozzászólónk. Köszönjük a meghívást és a lehetőséget, hogy hozzászólhatunk ezen a ö, meghallgatáson a szólásszabadsággal és az információszabadsággal kapcsolatban. Az alapjogi karta kimondja a, az információs szabadság, illetve a szólásszabadságot, mint jogot, ezeket tiszteletben kell tartani. Először is a média szabadságról szeretnék szólni Magyarországon. Két fő tendenciát láthatunk, a pluralizmus tekintetében átstruktúrálták a média piacot és a jövedelem megoszlás, megosztását is. Főként azok a média vállalkozások kerültek ö, célba vételre, és nem annyira a maguk a tartalmak. A tendencia, ami a médiapiac átalakítását illeti, illetve az együttműködés biztonságot Európában, amit 2014 után fogadtak el, nagyon kevés olyan média maradt, amelyet függetlennek lehet tekinteni olyan üzletemberek tulajdonában vannak a médiák, akik szorosan kapcsolódnak, kötődnek a kormányhoz. A megszüntetése került a népszabadság és két kereskedelmi adót is, pedig Andy Vajna vásárolt meg, aki egyben kormányzati pozícióval is rendelkezik, és két ö, hírportál is ugyancsak ö, átkerült olyan ö, üzletember tulajdonban, aki közel áll a ö, kormányhoz. A Népszabadság a független ö, napilapot is felfüggesztették, az ö, alkalmazottakat elbocsátották, és ö, ez ugyan később egy bíróság jogellenesnek ki, ide, ekkor már a lap megszűnt, és azt mondták, hogy ennek a, alapvetően gazdasági okai vannak. És ez is szorosan köthető a kormányzathoz. Más lapok is hasonló helyzet sorsra jutottak. Szeretném megemlíteni az Európa Tanácsnak a parlamenti közgyűlése által megalapítottakat, hogy fontos, hogy a média tisztességes módon működhessen, és a hirdetések azonos mértékben szólhassanak meg a kormányhoz hű és az ellentétes lapok és médiák között több olyan újság volt, akiknek például nem tették lehetővé, hogy a migrációs válság idején 2015-ben például bemenjenek a menekült táborokba. Akik illetve ezeket korlátoz, területeket korlátozták a a sajtó hozzáférése szempontjából. Másik dolog, amit meg szeretnék említeni, ez meg az etnikai kisebbség helyzete, akik nehezen tudnak hozzájutni a közadatokhoz, a helyi önkormányzatok adataihoz, amelyek visszaélnek abban az esetben, hogyha kritika éri őket. Elveszíthetik munkájukat, és sok esetben törvény elé kerülnek diffamáció, vagy, és egyszerre elhallgattatják a kritikát. Azoknak a többs, az emberek többségét ez elbátortalanítja, hogy véleményt mondjon, vagy korrupcióra hívják fel a figyelmét, hogyha több százezer forintos büntetéseket kapnak. Ezt megállapították személyes látogatás során is, hogy ez a difamáció, ez gyakran alkalmazott álláspont. Az információ szabadsággal kapcsolatban is vannak gondok, nehéz hozzáférni a publikus adatokhoz, a közös közadatokhoz. Azt mondják, hogy alap lehetővé teszi, aki ellenőrzi, hogy például pénzt kérjenek az megfelelő adatok folyósításához, illetve adatfeldolgozáshoz, ezzel szinte hozzáférhetetlené válnak bizonyos adatok. Állam, államokat és vállalatokat is kivontak abból a körből, akik, amelyeknek meg kell jelentetniük és közre kell adatniuk adatokat ez ö, ugyancsak fontos foglalkozni a civil szervezeteknek a helyzetével. Az ENSZ vezetője 2016 elején ö, folytatott egy látogatást Magyarországon, ez, és bizonyos aggodalmakat fogalmazott meg az emberi jogi védők helyzetével kapcsolatban. A jelentés készítője elmondja, hogy a, az emberi jogvédőknek a helyzet nem könnyű, és felhívja a figyelmet a túlszabályozás veszélyére. Ezt követően ez következő szintre került, amik német Szilárd, a Fidesz alelnöke és a Parlament Biztonsági Szakbizottsága ezt kérte a Nemzetbiztonsági Bizottságtól és a nemzeti szervezetek, hogy vizsgálják meg azokat a szervezeteket, amelyek együttműködnek. 22 szervezetet állapítottak meg, amelyekre azt mondták, hogy ezek egyértelműen megsértik a magyar és az európai szabályokat. A jelentés nem került nyilvánosságra, és úgy állapították meg, hogy az emberjogi, hippá, emberi jogokat sértik ezek a rendelkezések. A Szabó és Visi kontra Magyarország tör, kérték a bírósági úton, hogy ha mennyiben a nincs megfelelő felügyelet, illetve akkor sérülnek ezek a jogok. Stigmatizálták a civil szervezeteket is, amikor a parlamenti agendát beterjesztették a parlament elé. Ezek a civil szervezetek és azoknak a akik közvetelesek nyilatkozatokat tenni. Az antikorrupciós programmal kapcsolódott össze, és a ez, ezzel kapcsolatos állami rendelkezés azt mondta, hogy azért, hogy tiszta, világos legyen a civil szervezetek helyzete, ezért a vagyonjogi nyilatkozataikat, illetve bevallásokat megfelelően meg kell vizsgálni. Ez a javaslatnak a vitája holnap fog kerülni, és továbbra is vagyonjogi nyilatkozat kérdése van napirenden. Egyre újabb és újabb ötletek jönnek különböző kormányzati személyek között, hogy amivel úgymond kívánják növelni a civil szervezetek átláthatóságát, illetve olyan információkat, amelyek már amúgy is benne vannak az éves jelentéseinkben magasrangú tisztviselők, ideértve a miniszterelnököt is, a Nemzethez intézett beszédekben foglalkoznak ezekkel. Általában három típusú kérdés van, hogy külföldről finanszírozzák, politikai tevékenységet folytanak, és nem kellően átlátható, hogy kik az adományozók. Ez holott a pénzügyi beszámolónk már eddig is közreadásra, közreadásra került, és átlátható világosak. Ezek gyakran azzal függ össze, hogy a migrációs válságot akarják befolyásolni. Nem szabad, hogy az átláthatóság félrevezető legyen, itten azra megy ez ki, hogy ezeket a szervezeteket partvonalra szorítsák, illetve német, Szilárd német azt mondta például, hogy ezek azokat a szervezeteket, amelyek a soroshoz kapcsolódnak, azokat ki kell söpörni az országból. Ezek Oroszországgal vagy izrael kapcsolatosak. Nagyon aggodalmat jelent az is, hogy folyamatosan stigmatizálják az emberi jogi védőket, és a nyelvezetet, amelyet alkalmaznak a vezetők. A megfélemlítési kampány, amit hallottunk a készülő jogszabályjal kapcsolatban, mindenképpen problémás az európai értékek szempontjából. A szólásszabadság ezek között csak az egyik, a másik elem az a külföldről történő finanszírozás kérdése. Ez a, az egy, a tőke szabad áramlása az egyik alaptétele az Európai Uniónak a múlt héten a médiák jelenték, hogy a, jelentették, hogy a Fidesz, az uralkodó párt fel kíván lépni azon szervezetek ellen, amelyeket az Open Society, a nyílt társadalom fina, támogat, és ezek a civil szervezetek kerültek a célpontjába a kormányzatnak további jelentéseket kell kérni, és úgy tűnik, hogy az új kategóriákat fognak bevezetni azon civil szervezetekre, amelyek egy bizonyos összeget vagy arányban külföldről kerülnek finanszírozásra. Következő hozzászólunk pedig Pádavi Márta, a Helsinki Bizottság társ elnöke. Öné a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt Európa Parlamenti képviselők, miniszter úr. ez számomra, hogy itt szólhatok a mai napon önökhez, és a Magyar Helsinki Bizottság társa elnökeként, amely budapesti székhelyű civil szervezet, és elsősorban menekültek védelmével foglalkozik, jogállamisággal, és úgy gondolom, hogy nagyon is fontos témák ezek e a bizottság munkája szempontja. Ki fogom a kollégáimnak a szavait, és a legfontosabb Magyarországon agára adó, okot adó emberi jogi helyzetekről fogok szólni, elsősorban a ügyről van itt szó. Természetesen egy államnak kötelezettsége, hogy megvédje a határait, de az emberi jogokat is szem előtt kell tartani. Az államoknak humánusan kell bánni az emberekkel, és tiszteletet kell tanúsítani a meredek kérék irányába. Tisztességes eljárás kell biztosítani a menekült eljárás során, és az elmúlt év során láthattuk, hogy egyre nagyobb küzdelem volt azért, hogy a határvédelmet és az emberi jogok védelmét valahogy egyensúlyba hozzuk, és ez egyáltalán nem könnyű kihívás és vállalás. De ha migrációról van szó, akkor ez az egyensúlykeresés Magyarországon, az Európónos jogok, szabályok betartása és az emberi jogok szem tartása, ez 2015. augusztusában kudarcot vallott, azt látható 2015 óta drasztikus fizikai jogi eszközökkel léptek fel, amelyek a menekültek védelmét gyakorlatilag semmisítették Magyarországon. És ezeknek a lépéseknek a célja az volt, hogy korlátozzák azok számát, akik nemzetközi védelemben részesülhetnének, hogy ezek a személyek minél korlátozatabb számban érkezhessenek Magyarországra. Ezért hoztak intézkedéseket, olyan intézkedéseket, amelyek szinte valamennyi meredék kérelmet elutasítanak, azokért, akik Szerbiából érkeztek Magyarországra, az ő menedékjog iránti kérelmüket nem elfogadhatónak tartották, mivel hogy Szerbiát a magyar kormány biztonságos harmadik országnak nyilvánította. És így valódi vizsgálat nem folyt arról, hogy Szír, Afgán vagy Irán menekültek miért is kellett, hogy elhagyják az országokat. Új szabályokat vezettek be, és megfelelő menekültügyi eljáráshoz hozzáférés nem biztosítottak az érkezők számára, lezárták a határt e, drótkerítéssel, és azok a migránsok, akik ezen a kerítésen keresztül jutottak a Magyarországra, ők kriminalizálták, és nem megfelelő garanciákat biztosítottak az eljárás során azért, hogy tisztességes menekültügyi eljárásban részesülhessenek. És a befogadási feltételeket is úgy csökkentették, hogy ezek nem megfelelő. Két nagy tábort bezártak, és a magyar kormány ehelyett inkább az ideiglenes vészhelyzeti ellátásra tett a, a hangsúlyt elsősorban sátrakban helyezték el a menekülteket, amely egyáltalán nem elfogadható például télvíz idején, de használtak konténereket. És a déli határon a kerítésen néhány ponton megengedték a bejövetet úgy, hogy legálisan menekült státuszért folyamatosanak az érkezők, de hetente 25 nap 25 személy érkezhet ezeken a kapukon keresztül, hogy gyakorlatilag a nullára csökkentik a bejutást a menekültek számára. Ezután pedig újabb elijesztő, elrettentő intézkedések foganatosítása mellett tette le a garast Magyarország, és tavaly nyár óta a határ védelemnek kötelező jelleggel vissza kell kísérni a migránsokat a határ túlsó oldalára, azokat, akik a határ mentén a 8 km sávban tartózkodnak őket, azonnal automatikusan vissza kell kísérni Szerbiába. És ez pedig megtagadja azt a jogot a menekültektől, hogy nemzetközi védelmért folyamodjanak. Szerbiában nagyon sokszor nehéz, nem humános körülmények között tartják a menekülteket, hiszen a szerb menekültügyi rendszer ilyen nagy számban nem tud megfelelően eh, támogatást nyújtani a menekülteknek. Tavaly, november, decemberben több mint 19 ezer menekült számára tagadták meg a belépés Magyarországra. És ezeket a menekülteket nem regisztrálták egyénileg, semmiféle egyéni határozat nem született az esetükben. Ők eh, nem vettek részt legális menekültügyi eljárásban, nem élhettek jogorvoslattal. Nyilvánvalóan biztonsági aggályok is felmerülhetnek akkor, hogyha regisztráció nélkül több ezer eh, bevándorló migráns érkezik, és nem ellenőrzik az adataikat a megfelelő adatbázisokban. De eh, az Európai Uniós jog eh, erre vonatkozó szabályait, szabályival visszaélnek Magyarországon, és jelenleg, és folyik ezzel a küzdelem, ezt meg kell erősíteni. 2016-ban az UNHCR és a civil szervezetek egyre több szörnyű jelentést hallottak arról, hogy hogyan bánnak a menekültekkel és a menedékkérőkkel. Az UNHCR, az ENSZ menekültügyi főbiztossága és maga a főbiztos is kifejezte aggodalmait, amiatt, hogy bántalmazzák, rosszul bánnak a menekültekkel. A Frontex és figyeli a helyzetet. Ugyanakkor a magyar hatóságok mind a mai napig nem mutattak hajlandóságot, hogy átfogó vizsgálatot végezzenek arra, vonatkozóan, hogy a határon mit történik. Ezek a visszatoloncolási gyakorlatok, eh, amelyek most már jellemzővé váltak a déli határon, ezeket dokumentáltuk a jelentésünkben is most pedig egy törvénytervezetet javasolt a magyar kormány, jelenleg éppen parlament elé került, és a tavaszi ülésszak során akarják elfogadni annak érdekében, hogy valamennyi kérőt a tranzitzónákban a határ mentén helyezzenek el, és akik menedékért fordulnak Magyarországért, de nem rendelkeznek legális tartózkodási státusza őket a szerb határa visszatoloncolják, és bárhol is tartózkodnak Magyarországon, akárhol is léptek be az országba, visszaküldik őket a déli határa. Ezt a jelenleg bevezetett, illetve 2015. szeptember bevezetett tömeges bevándorlás okozta válság helyzet alapján történik, és ez a jövőben is bármikor életbe léphet újra és valamennyi felnőtt meredékkérőt őrizetbe vesznek Magyarország területén, családokat, gyerekeket, kísérő nélkülelkező kiskorúakat, és akik 14 évesnél idősebbek. Őket tranzitzónákban őrizetbe vennének, és semmiféle emberi jogi biztosíték, eh, garancia nem érvényes rájuk, és nem léphetnek fel a szabadság megfosztás ellen, semmiféle jogos nem élhetnek, és a hatóságok valamennyi meredék kérőt és migráns visszatérítenének mindazokat, akik eh, Magyarországra illegálisan léptek be, és szerb határa vissza térítenék őket, akkor is, hogyha nemzetközi védelmet szerettek volna folyamodni. Ezt csak a tranzitzónában tehetik meg, akkor, ha belépést biztosanak számukra. De, amit említettem, hetente 25 személy számára biztosítanak bejutást a tranzitzónába, tehát kérdés, hogy hányan lesznek azok, akik valóban legálisan bejuthatnak az országos nemzetközi védelemben részesülhetnek. A tranzitzónák konténerházakból állnának, két-háromszáz szemét tartanának fogva ezekben a tranzitzónákban. Itt vannak nyitott és zárt eh, táborok is. Ez az új törvénytervezet tulajdonképpen a határvédelmi eljárásokat az egész ország területén kiterjesztenék, és teljes mértékben figyelmen kívül hagyná az Európai Uniós szabályokat a harmadik országból származó, érkező menekültek elhelyezésére, befogadási feltételére vonatkozóan, és az egyéni határozatok sem válnak lehetségesre, amelyet azonban előirányoz az uniós jogszabály környezet. A kísérő nélkülkező kiskorúk ilyenfajta kezelése pedig mindenféle emberi joggal ellentétes ennek a törvénytervezetnek az is a hozadéka, hogy más tagállamok Magyarországra nem e, tudnak a Dublini rendelet értelmében visszaküldeni menekülteket, ez pedig a szolidaritás is aláássa a tagállamok között. Éppen ez a Human Rights Watch-sal Avramopoulos biztos úrhoz fordultunk, azért, hogy vizsgálja meg ezt a magyar törvénytervezetet, és minél gyorsabban lépjen fel annak érdekében, hogy Magyarország eh, feleljen meg az emberi jogi és menekültügyi normáknak. Köszönöm szépen. Speakers. Köszönöm szépen, kedves kollégák, mivel nagyon fontos és nagyon kényes kérdésekről van szó ezen a meghallgatáson, gondoskodni szeretnék róla, hogy mindenki szót kapjon, aki szeretne kérdést feltenni. Először a LIBE tagjai következnek, de mm, csak másfél percet kap mindenki legalább 30 percet kell hagynunk a miniszter úr és a civil szervezetek képviselőinek válaszaira. Minden frakció képviseletében megszólalhat valaki. Kérem, hogy a koordinátorok beszéljenek, illetve hogyha nincs koordinátor, akkor jelöljenek egy politikai képviselőt. 16 tankérték a hozzászólást, aki itt van, mindenki szerepel a listán, akik most jönnek be a terembe, már nem jelentkezhetnek. Verzsia asszony már jelezte. A, kíván hozzászólni? Igen vagy nem? Igen, jó, rajta van a listán. Az LPP-vel e kezdjük. Metzola asszony, nagy úr. Kérem, hogy tényleg rendesen jelezzék, hogy ki szeretne beszélni nagy úr mögötti kolléganő, aki, aki nem libe rendes tag, igen, tehát ön is szeretne hozzászólni. Jó, tehát ön volt az utolsó, aki jelentkezett. Nagy úr fog először beszélni, Metzola asszony fog először beszélni, rendben. Spinelli asszony a Gua e nevében, igen. Jó, röviden fogok szólni. Az igazságügyminiszter úrhoz szeretnék kérdést feltenni, és szeretném megkérdezni, hogy milyen konkrét intézkedéseket hozott a magyar kormány a börtönök túlzsúfoltságának enyhítésére. Azt is szeretném tudni, hogy a magyar kormány milyen intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a bizottság által vizsgált igazságügyi eredményező tábla reális értékeket mutasson, illetve a jelenlegi alkotmány eh, bírósági jogkörökről tudna eh, beszélni eh, ön, mint korábbi igazságügyi, igazságszolgáltatási szereplő. Köszönöm szépen, a szocialisták részéről szépen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt további kutatást végeztem, amíg az előadásokat hallgattam, mert Szántó úrtól nagyon érdekes dolgokat hallottunk a demokrácia és a jogállamiság meghatározásáról. Most néztem utána, 2013-ban hozták létre az önök központját, és az internet oldalon csak két név szerepel, az öné és egy másik, és az oldalon az alapjogi központ aláírás szerepel a cikkek alatt, ez nem valami átlátható. Elmondaná, hogy hányan dolgoznak ennél a központnál, és kik, illetve hányan írják ezeket a cikkeket? Egy kicsit meglepett az is, hogy Trocsányi úr arról beszélt, hogy a kormány választott kormány. Hát persze, hogy választott, senki sem mondta, hogy nem lenne választott, ez természetes. Azonban, ha választják is önöket, bármilyen többséggel is választják önöket, minden véleményt tiszteletben kell tartaniuk, minden állásfoglalást a civil szervezetek, illetve az állampolgárok részéről, és demokráciában gondoskodniuk kell önöknek arról, hogy minden érv hallatszon Úgyhogy a média szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága nagyon fontos. Még fontosabb egy demokráciában, hogy a médiának lehetősége, sőt feladata kritikusnak lenni. Az utolsó dolog a menedékjogi eljárással kapcsolatos. nem vétette, hogy nagyon sokan Európába jönnek, ahelyett, hogy biztonságos országokban maradnának. Ön tisztában van vele, hogy a legtöbb menekült nem az Európai Unióba jön, hanem ott marad a régióban? azokat az embereket, akik az ajtón kopogtatnak önöknél, és segítséget kérnek, önök nem engedik be, nem adnak nekik menedéket, és ez a Genfi egyezménnyel ellentétes az ön üzenete az, hogy bárhova mehetnek, csak ne jöjjenek Európába, de semmiképpen ne jöjjenek Magyarországra. Ez az üzenet is a Genfi egyezménnyel ellentétes. És az új törvény, amivel a menedékkérőket becsuknák, remélem, hogy nem fog hatályba lépni. Kedves kollégák, két percet nem léphetnek túl, mert akkor a többieknek nem marad idő. Akkor az LCR részéről Gyurek úr következik. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. Remélem, hogy jól hallanak. Meglepett eh, az, amit Gárdos úr említett, eh, eh, több administratív eljárást is említett, de főleg véleményeket, nyilatkozatokat említett, hogyha az utca emberét kérdezzük, Nos, hogyha az ő véleményük ellentétes és a kell védeni kell a vélemény eh, nyilvánítást. Az Amnesty International képviselőjétől kérdezem, hogy egyetérte azzal, hogy a kommunizmus Magyarországon és más országokban elnyomó rendszer volt, illetve szociálisan ö, eh, ö, eh, diszkriminatív rendszer is volt, amely ugye, befeketített egész kategórikákat, illetve a nép ellenségének minősítette őket. Ö, egyetérte azzal, hogy bizonyos a kommunista hatalommal együttműködő körök Magyarországon és más országokban a kommunizmus bukása után, amikor a demokrácia kialakult, ezek a körök továbbra is használták befolyásukat, pénzüket, hatalmukat, hogy bizonyos társadalmi változásokat megakadályozzanak, hogy bizonyos csoportok azok továbbra is diszkriminálva legyenek, akár csak a kommunizmusban és innen tovább lépve egyetérte azzal is, hogy minden egyes kormány, amely a közjó mellett áll ki, meg kell, hogy védje azokat a csoportokat is, amelyek ellen diszkrimináció érvényesült a múltban. És még egy kérdés, mert nem tudom, hogy jól értettem-e önt, az abortuszt, a magzatok meggyilkolását ön emberi jognak tekinti? Elnök? Én most az időzítésről mondom, hogy kezdünk kicsúszni a keretekből. Hogyha mindenki két és fél percig beszél, akkor nem fogjuk tudni meghallgatni a válaszokat, mert 5 órakor szavazás kezdődik, és ez nagyon kellemetlen helyzet lenne. Másfél percnél kérem ne beszéljenek tovább, kalapáccsal kell majd jeleznem, ha lejárt az idejük. Koordinátorok kérem vigyázzanak erre. Spinelli asszony, Google. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnéz, elnézés, Barbara, mondja az elnök. Wikström asszony új koordinátorunk van, úgyhogy kérem, hogy amikor az Adéra kerül a sor, akkor adja meg nekik a, neki a szót. Elnézést, én hibáztam. Bocsánat, Barbara. Natali, gratulálok, üdvözlöm, mint új ALDE koordinátor. Köszönöm, elnök úr. Tessék, köszönöm, elnök úr. Micsoda ünnepélyes bevezető volt ez, illetve bemutatás. A kollégák már egy sor problémáról beszéltek, én csak egy dologra szeretnék visszatérni. A múlt héten Strasbourgban új irányelvet fogadtunk el a terrorizmus elleni küzdelemről, annak érdekében, hogy európai szinten harmonizáljuk a büntetőjogi kereteket a terrorizmus elleni küzdelemben az Amnesty International képviselője eh, beszélt Ahmed H. Eh, ügyéről, eh, akit a magyar hatóságok terrorizmussal gyanúsítottak, pedig csak egy megafonba beszélt. Szeretném megkérdezni, hogy mit gondolnak erről a magyar hatóságok, vagyis arról, hogy a, az ülésen nagy többséggel elfogadott új szabályozásról mi a véleményük, Ugye az irányelvben szerepel az arányosság fontossága, illetve az alapjogok tiszteletben tartásának fontossága. Ugye nem lehet az ember egyszerre Európa haszonélvezője, és közben a szabályok be nem tartója. Ezek a döntések minden európait egyformán érintenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok, elnézést kérek, hogy tévesen konferáltam be. Most pedig a GUE nevében Spinelli asszony következik. Igen. Elnök úr, azt szeretném kérni, hogy Verzsa asszony kapja meg a szót, és aztán beszélek majd én, mert Verzsa asszony koordinátor. Köszönöm szépen, elnök úr. Külön kérek, hogy késő érkeztem. Én különösen szeretném hangsúlyozni azt, hogy hogyan bánnak Magyarországon a migránsokkal, és szeretnék a röszkei tizenegyek perére külön kitérni. Az emberek többsége ebben a perben szír volt, ketten közülük mozgáskorlátozottak, tehát hadirokkantak. Drámai, ami velük történt Magyarországon. Ahmed H. kapta a legsúlyosabb büntetést, és a fő oka a szankciónak az volt, hogy egy megafon volt nála. Hát azért, hogy egy ilyen dolog miatt terrorizmusért elítéljenek valakit, az legalábbis meglepő. A magyar hatóságok elmagyarázhatnák, hogy mit gondolnak erről. Kifejezetten hátrányos bánásmódban részesült az egész eljárás alatt Ahmed H. a muzulmán vallása miatt a vallás szabadságot Magyarország kettős mércével alkalmazza. A magyar kormány magyarázza el azt is, hogy a menekültügyi főbiztosság közvetítését miért nem engedte meg ebben az ügyben, illetve akik keletről lépnek be Magyarországra, ugyanolyan bánásmódban részesülnek, mint akik Szerbia felől? Úgy tűnik, hogy nem a számok alapján. Okay, thank you for the Greens. Mrs. Sargentini, please. Sargentini asszony következik a zöldektől. Elnézést, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Az én kérdésem az igazságügyi miniszter úrhoz szól. Jól értettem el, hogy a határőrizettel kapcsolatos eh, reformok vannak, tehát március 7 körül kerülnek ezek majd bevezetésre, vagy még talán korábban is. Ha jól értettem, Ebben van az az eljárás, hogyha valaki eh, menekült jogot kér, akkor ezt a határon kell, eh, ezt az eljárást megkezdeni, ez már létezik. Jól értem, hogy a normál menekültügyi eljárás nem lesz Magyarországon, csak a határon, ezt jól értettem? Azt is szeretném megkérdezni, vagy megérteni, hogy hogyan látják ennek a módosítóknak a jövőjét, mert ez egyértelműen az európai jogrendet, az ákikat sérti, külön vélemények vannak az Európai Bizottsághoz összehasonlítva, de örülnék, hogy elmondaná, hogy miért van ez a küzdelem a bizottsággal. És végezetül pedig a civil szervezeteknek a helyzete a demokráciában nagyon fontos. A civil szervezeteknek egy különböző regisztrációs eljáráson kell részt venniük, és van-e további terv, hogy a civil szervezeteknek a terét beszűkítsék? Elnök, köszönöm szépen, Gálasszony. Összefogottam is gyorsan kérdezni. Egyrészt örvendek, hogy egyenesben követhetik a magyar érdeklődők mindezt, ami ma itt elhangzik, és láthatják, hogy mennyi megalapozatlan, illetve csúsztatott és félremagyarázott történetet hallhatunk egyes NGO képviselők részéről, ezért szeretnék néhány kérdést tisztázni gyorsan. Az egyik az, hogy csodálkozom az Amnesty International jelenlevő képviselőjen, hiszen egy bírósági ítéletet akar, és az Amnesty, mint hallottuk, politikai nyomásgyakorlással érvényteleníteni egy jogállam bíróság ítéletét. Ez egészen meglepő egy magát jó nevűnek tartó nemzetközi szervezet részéről. Tudja-e ön, hogy amikor Ahmedet el, Ahmed hát elfogták, akkor több útlevél volt nála, mindegyik Schengeni vízummal ellátva, hogy szabadon kibejárhatott az Unióba, hogy munkavállalási engedélye volt Ciprusban, hogy jövedelmű vállalkoz, jövedelmező vállalkozása volt Ciprusban, hogy öt kocsi halászhajó van a tulajdonában Ciprusban, tehát minden ember azt teszi fel ezt a kérdést, hogy mit keres ez az ember a szerb-magyar határon kövekkel a kezében, megafonnal arra buzdítva, hogy a határzárt áttörjék, és uh, aminek következtében 20 rendőr sérült meg könnyebben, ötöt kórházba kell szállítani, kettőt súlyos állapotban. Nincs olyan állam a világban, nincs olyan jogállam, ahol ezt ne büntetnék. Nincs olyan jogrend a világban. Ez, ezek a e, felvetések az Amnesty szavahitettőségét kérdőjelezik meg. A másik kérdésem nagyon gyorsan, nem lenne mind a 28 tagállamnak helye itt kapronciai asszony, ha azt néznénk, hogy vesztességes magánkézből levő újságokat bezárnak. Köszönöm. Thank you, Chair. Okay, thank you. Mr. Niedermüller, please. Köszönöm, elnök úr. Ha már Magyarországról beszélünk, legyen egy kérdés magyarul is. és három rövid kérdésem van önhöz, miniszter úr, és örülnénk neki, hogyha megtisztelne az, hogy konkrét válaszokat ad rá. Az első kérdés az, hogy ha nincs Magyarországon menekült helyzet, ha nincsenek menekültek, ha nincs menekültügyi probléma, ahogy ezt a kormány számos alkalommal elmondotta, akkor mi szükség van a menekültügyel kapcsolatos újabb szigorítás tervezetekre, mi szükség van a tervezett konténerekre, mi szükség van a migránsoknak konténerekbe való bezárására. A másik kérdésem, hogyan lehetséges az, vagy hogyan kommentálja a miniszter úr azt a hírt, hogy ez a szabályozás, ez a szigorítás a fiatalkorúakat, a kísérő nélküli fiatalokat, 14-18 év körüli fiatalokat kivonná a menekültügyi törvény alól, vagy a gyermekvédelmi törvény alól, és ugyanolyan eljárásban részesíteni őket, mint a felnőtteket. Végül az utolsó kérdésem, miért zavarja az a magyar kormányt, hogyha NGO-k, politikai véleményt fejtenek ki, hogyha megpróbálják befolyásolni a társadalmat. Nem az a demokráciának a lényege, hogy mindenki szabadon, a különböző politikai szervezetek szabadon elmondják a véleményüket, és majd aztán a választópolgárokra bízják annak az eldöntését, hogy ki hogyan gondolkodik erről. Miért gondolják azt, hogy csak megválasztott képviselők beszélhetnek politikai kérdésekről Magyarországon? Köszönöm szépen! Thank you. Mrs. Kajika, please. Köszönöm, Kajika asszony. Kajiska. Bardzo dziękuję. Ja mam pytania, dwa pytania do pana ministra. Miniszter úrhoz szeretnék kérdést intézni. Az első kérdésem, igaz-e, hogy a kormány és a hatalmon lévő pártnak van nak képviselőjé a kommunista rezsimből, ahogy ezt Jurek úr említette. A magyar társadalomban sokkal több szín és árnyalat van a kommunista ellenzékből, és az, az ellenzékben. A másik kérdés, az miniszter úr azt mondta, hogy az Európai Unió diszkriminálja a vállalkozókat. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan teszik ezt, és mely országok teszik ezt, hogyha erről mondana néhány adatot. Gómez asszony következik. A kollégáim már említették azt aggodalmat, amit érzünk a magyarországi emberjogi helyzettel kapcsolatban, ami látható abban, hogy a civil szervezetek tere szűkül, megfélemlítik őket, hogyha a soros alapítványjal vannak kapcsolataik, és így tovább. És a médiákra is hatással vannak és hát ott van a migránsok helyzete, de világos következmény nyilvánvalóan a korrupció elleni küzdelemnek az alásásáról is van szó, mert a civil társadalom nem tudja gyakorolni a feltárási jogait vagy lehetőségeit, és a médiákat is megfélemlítik. A közelmúltban saját hazámban láttam egy jelentést, egy olyan ö, ö, kisvonatról, amelyik Orbán úrnak a ö, szülőföldjén megy, és se, gyakorlatilag sehol sem megy, és Európai Unió pénzzel finanszírozták. Kérdezném meg, hogy a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy az Európai Uniós pénzek azok hogy kerülnek felhasználásra, és nem csak a korrupció ügyében. Ez a konzultáció ugye itt adóról van szó, de az adót csak akkor tudjuk helyére tenni, hogyha együtt dolgozunk, és hogyha harmonizáljuk, nem pedig nemzeti hatáskörbe utaljuk, ahogy ezt Magyarország nyilvánvalóan szeretné. És a fejlesztési ügynökség esetben gyakorlatilag arra felhívás, hogy offshore területként használják Magyarországot, ahogy Magyarország gyakorlatilag aggodalmat okoz pénzmosási szempontból is, nem a pénzmosás ellen szeretnének küzdeni, inkább oda vonzani. És jó lenne, hogyha a bizottság foglalkozna ezzel, hogy ahelyett, hogy a védelemre szükség, szoruló embereket nyomják ki az országból, és a, az oligarcháknak adnak lehetőséget Magyarországon, mert ez szígyen. Elnök, következő Visztiszen asszony. Úr nagyon őszintén ez a vita, ez a nemzeti, magyar nemzeti államra tartozik, szerintem ezt ott kellene lefolytatni leginkább, itt több mindent említettek, más nemzeti államokat, például Franciaország ugye ö, szükségállapotban van a terrorista támadások óta, az abortusz az is nemzeti állami hatáskör, és az, hogy a médiáktól származó pénzeket hogyan osztja újra a kormány, ez is például Dániában és más országokban is van ilyen. De miután ez ragaszkodtak ahhoz, hogy itt az Európai Parlamentben vitázunk erről, nem pedig a Magyar Demokratikus Államban. Szeretném megkérdezni a magyar miniszter úr. Az a pushback, az a visszaszorító modell, amit Szerbia irányába alkalmaznak, mint a harmadik biztonságos országért. Ez nem ugyanaz, mint amit az Európai Bizottság javasol európai szinten, esetleg egy kicsit kifejthetné a Törökországgal kapcsolatos megállapodást. Az Európai Unió szempontjából jobb, ha Törökországban maradnak, mint hogyha Szerbiában. Én részese vagyok a Törökországi Bizottságnak. Törökországban sokkal rosszabb a helyzet, mint Szerbiában, de lehet, hogy a magyar kormány ehhez tudna néhány szót fűzni. Wikström asszony következik. Nagy. Köszönöm szépen. Explicit módon és a sorok között is azt hallhattuk a kollégáktól és a magyar vendégektől, hogy az az érzés uralkodik, hogy az Európai Uniónak nem kellett beavatkozni, mert hogy nem kompetens ezekben az ügyekben, és hát Magyarország többé-kevésbé egyedüliként van kipellengérezve. Én eh, sajnálom, mert mi tagállamok és egyének családját képezzük, és támogatnunk kell egymás nehéz időkben is. Én azt gondolom, hogy a kettes cikk menjünk szívében benne van a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság értéke mindannyiunk számára fontos, és tudjuk, hogy az Európai Unió alapját képezi. A szólásszabadság tekintetében is érvényes a média szabadsága, függetlensége szempontjából, és, és így tovább. De de van egy nagyon nagy aggodalomra okot adó helyzet, ez pedig a migránsok helyzete, akik az Európai Unióba érkeznek. Tudják, hogy jelenleg a közös menekültügyi rendszert felülvizsgáljuk, én vagyok a Dublini rendelet előadója, és ezek a reformok alapvetően meg fogják változtatni a helyzetet a bizottsági javaslatok alapján. A Dublini rendelet megváltozik, egy szolidaritási mechanizmussá válik, ahelyett, hogy csak kijelöli, hogy mely állam felelős. És ebben az új szolidaritási mechanizmuson mindenkinek részt kell vennie. A tanácsi jelek azonban igencsak aggasztóak, hogy más nem mondjak, ezt e, szerettem volna itt kiemelni, és fontos szemre tartani az is, amit itt hallhattuk, hogy 60 és fél millió menekült közül eh, a 85% fejlődő országokban él, és nagyon kevesen jutnak el Európába, és fontos, hogy minden tagállam kivegye a részét ebből. Köszönöm. Odán képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, ez mindenképpen szükséges volt, és külön köszönök a civil szervezeteknek, hogy elmondták, hogy mit tapasztalnak, már mindegy hat éve, és ugyanakkor nincsenek, nem lép fel senki az autoriter és önkényes fellépés ellen. Nem gondolom, hogy a megfelelő bérekek a megvédelme, az megvédése az tisztességtelen lenne. De engem különösen a migránsok és a menekültek helyzete aggaszt, hogy itt elsősorban a gyűlölet szítása történik. Orbán úr, aki azt mondja, hogy vissza akarja állítani a szerb határ mentén a fogvatartást, az őrizetben tartást, a ország a szuverenitása nevében. 2013-ban már volt egy ilyen gyakorlat, és most újra kezdi. Szeretném megtudni a civil szervezetektől, mit várnak tőlünk az Európai Uniótól. Látták, hogy a jogállamiság romlik Magyarországban, ugyanúgy, mint Lengyelországban, és a bizottság el is indította a Lengyelországgal kapcsolatban a fellépést, viszont blokká, blokkolják a Magyarországgal kapcsolatos eljárásokat, mert Orbán úr a néppárt tagja és itt a partizán játszmákat és a politikát. Az uniónak határozottnak kell lennie, a tagállamoknak be kell tartaniuk az alapjogokat csatlakozás előtt és után is. Ez nem szabad választás kérdése. Az Európai Unióban megszavaztuk a jogállamiság mechanizmusát, ezt várjuk, hogy ehhez legyen egy megfelelő jogszabályunk. Köszönjük szépen, most pedig Boksor képviselő kapja meg a szót. Én miniszter úrhoz szeretnék egy kérdést intézni. Azt szeretném kérdezni, hogy felmerült a nők helyzete, illetve az abortusz kérdése, hogy mi a státusza jelenleg a Magyarország szempontjából az isztambuli egyezménynek, ugye, ami a nők védelméről és a nők elleni erőszak megakadályozásáról szól. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönjük szépen. Most pedig Spinelli asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A magyar kormány képviselőinek mondom, hogy nem sok értelme van a kommunizmus áldozatairól beszélni, hogyha az emberi jogokat politikai korrektségnek tekintik. Nemzet, nemzeti szemtelenség ez. Az igazi Európai Unió az alkotmányos patriotizmus alapján működik, eh, vagyis eh, a eh, jogállamiság és az Európai Emberjogi Egyezmény betartása alapján a Human Rights Watch és a Helsinki Bizottság Avramopoulos úrhoz intézett levelet, és én abban bízom, hogy a határvédelem új szabályozása nem fog hatályba lépni. egyfajta szükségállapotról beszélnek. Másfél éve van ez hatályban, a kritériumai nem világosak. Nem migráns válság van, hanem Európa van válságban a migránsok kapcsán. Ami az eljárást illeti, hogy eh, a menedékkérőkkel fizettetnék meg az ellátású költségét, elfogadhatatlan. Szeretném eh, tudni, hogy ezt hogyan akarják a nemzetközi joggal összhangba hozni. Köszönöm. Köszönöm szép. Végezetül pedig Sógor képviselő úr. my was... Részben a kérdésem már elhangzott, Ahmed H. esetét vonatkozóan. 7-8-9 szakértő foglalkozott ez, és ami a kisvasutat illeti, nem akarom kiavítani őt, de itt, itt, itt a négyes metróról vagy a kisvasútról szóltak a korrupciós hírek, itt azért korrigáljuk a dolgokat. Okay, thank you very much. Thank you, colleagues, for all being very brief and such a... Um... Köszönöm mindenkinek, hogy erről röviden beszélt egy ilyen fontos és kényes témában. Nyilvánvalóan több kérdés a miniszter úrhoz szólt, éppen ezért ő fog először választ adni, és számos észrevétel nem is kérdés volt, hanem valóban észrevétel. Nincsenek koordinátori iránymutatások erre vonatkozóan tehát 35 percet kérem, hogy észszerűen használjuk ki. Először is kérném a civil szervezetek képviselőit, hogy ők kommentálják az elhangzottakat, amennyire lehet röviden, hiszen úgy gondolom, hogy a legtöbb kérdést a miniszter úr kapta, és ő fog aztán másodszorban választ adni a részletesebb kérdésekre. hát itt a kollégák is ezt kérték, hogy így járjunk el. Nem szeretem, ha mindenki szót kapna, mert annyi időnk nincsen, de kérem, hogy valakit jelöljenek ki maguk közül. Vagy pedig mindenki két-három percre kaphat szót, de akkor kérem, hogy tartsák be ezeket az időbeli korlátokat, és hogyha már mások elmondták az önök által fontosak tartott pontokat, akkor ezt ne ismételjük meg. Rendben. Akkor először Pardavi Márta kapja meg a szót. Köszönöm szépen, köszönjük a kérdéseket, az észrevételket, aggályokat, köszönjük, hogy érdeklődnek a, az alapjogok Magyarország helyzete iránt. Hallottunk sok kérdést a miniszter és én most a menekültek őrizetbevételére szeretnék koncentrálni, ezt nagyon is aggasztónak tartom. Ez a jelenlegi uniós és emberi jogi szabályok szerint csak utolsó lehetőség, lehet, és egyénileg hozott határozott alapján lehet szükséges mértékben arányosan bevetni az őrizet eszközét. De mivel már jelenleg is rengeteg menedek kérőt érint ez Magyarországon, és Magyarország már számos éve szinte hírhet arról, hogy alkalmazza a menekültügyi őrizetet széles körben amit látunk és amely ag, ami aggaszt bennünket, az az, hogy a zónákban valójában még csak őrzetbevételi döntés sem születik tulajdonképpen a, a magyar kormány, a magyar média, és beszámolt erről, hogy a zónák ban eh, nem arról beszélnek, hogy itt őrizetbe vették és megveszték őket a szabadságok, éppen ezért az erre vonatkozó eljárások és garanciák sem érvényesülnek itt, és a következő törvénytervezet érveben sem fogják. Az Európa Tanács rossz bánt, eh, eh, bánásmóddal és kintás elleni bizottsága is foglalkozott ezzel a témával a legutóbbi Magyarországi látogatása során, és már régóta foglalkoznak az, az őrizetbe vettek életkörülményével. Úgy gondolom éppen ezért elég egyértelmű mindenki számára, és számára, hogy valójában itt őrizetről beszélünk, és ennek meg kell teremteni a megfelelő jogi kereteit, megfelelő döntések alapján csak elrendelni, egyéni eseti elbírálás alapján megfelelő jogorvoslatokat kell biztosítani, és más biztosítékokat, például a jogi segélyhez, civil szervezetek vagy ügyvédek által biztosított jogi segélyhez, segítséghez kell hozzáférni a menekülteknek, de a törvénytervezet sem irányoz elő ilyen eljárási garanciákat. És az őrizetben vetteknek kell fizetni a költségekért, ha csak nem ismerik el, hogy nemzetközi védelemre jogosultak. Úgy gondolom, ez is nagyon aggasztó. Köszönöm szépen, hogy ezt figyelemmel követik az Európai Bizottsággal és a magyar kormányal együtt. Köszönöm szépen, kérem, hogy a két percet tartsák be. Most pedig akkor Kapronca és Stefánia kap szót. Köszönjük szépen a kérdéseket, az aggályokat, amelyeknek hangot adtak, ami a média piacsal kapcsolatos észrevételeket életi itt a, én tendenciákról beszéltem, nincs olyan törvény, amely korlátozna a média sokszínűségét, de mégis a pluralizmust tendenciózusan korlátozzák, és manipulálják azt, hogy mekkora választékhoz, milyen választékhoz jutnak hozzá a hallgatók, a nézők. És az magyar újságírók 87%-a gondolja azt, hogy a kormány ellenőrzi a médiát, nem pedig a sajtó ellenőrzi a kormányt, ami pedig a civil szervezetekre vonatkozó törvénytervezetet illeti. Figyelembe kell venni azt, hogy ha stigmatizálják a civil szervezeteket azért, mert véleményüknek adnak hangot, akkor megkérdőjelezzük a demokrácia szólásszabadság intézményét. Nagyon örülnék egy olyan lehetőségek, hogyha a javasolt törvénytervezetről még bővebben is beszélhetnénk, illetve hallhatnánk többet erről a rendelt tervezetről a civil szervezetek vonatkozóan. Köszönjük szépen, most pedig Gárdos úr kap szót. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. A kommunizmus alatt elkövetett bűncselekmények valóban megtörténtek, és ki kell vizsgálni. Jurek úr említette ezt, ha több bizottság is foglalkozott ezekkel az ügyekkel, de valójában nem sikerült megnyugtatóan pontot tenni ennek az érának a végére ami pedig az abortuszt illeti, a nő jogok tetinkében nagyon határozottan azt képviseljük, hogy a nők dönthetnek a testükről, és arról, hogy kívánnak-e gyermeket vállalni. Magyarországon 90-es évek elejétől már ez a jog érvényesült, de most ideológiai álláspontjának adott hangot a kormány, amely ezt valamelyes korlátozná. Ahmed H. esetét illetően itt nem csak az elsőfokú döntés és az őrizetbevételét kommentálni, hanem a bírósági eljárással kapcsolatos voltak észrevételek, hiszen a, a kormány részéről a, a nyomást gyakoroltak azért, hogy és egyetemű volt, hogy el fogják őt ítélni. És amikor a határon ez az erőszakos rendőri fellépés történt, akkor valóban rendőrök is megsérültek, és 300 migráns is megsérült, és nem volt független vizsgálat erre vonatkozóan. És az, hogy 11 embert kipécéztek és őket elítéltek, hát ez nem elfogadható. Ahmed ha valóban egy megafonba beszélt, de úgy gondolom, hogy más magyarázat is van erre, mint hogy terrorcselekményre uh, gyanakodjunk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Szántó úr. dióhéjban kell szólnom úgy, hogy magyarul fogok beszélni, kérem vegyék fel a fülhallgatóikat. Első kérdésre válaszolva, az Alapjókért Központ hét főből áll, hárman publikálunk elemzéseket, Törcsi Péter kollégám, Kovács István kollégám és jó magam valamennyit saját névvel. Egyéb iránt pedig nem tudom, hogy Zippel képviselőasszonynak mi köze van ahhoz, hogy nálunk hányan dolgoznak. A menedékjogról annyit, hogy a legtöbb kommentár, ami itt elhangzott, az abból indul ki, hogy az emberi vágyból emberi jogot kreálnak, amit utána korlátozhatatlannak állítanak be. Ez szerintem nem így van, és szerintem a Genfi Egyezmény eredeti értelme sem arról szól, hogy a globális szociális ellátáshoz való jogról lenne szó menedékjog alatt. A menedékjog azt jelenti, hogy az illető személynek idéglenes védelembe kell részesülnie az első biztonságos vagy első menedék országában, tehát egy szír állampolgárnak Törökországban, Jordániában vagy Líbiában, de Magyarországon nem fogalmilag kizárt a menedékjog. Hogy még tovább bosszantsam önöket itt a Ahmed H. ügyben, én egyetértek Don- Don- Donald Trump elnökkel, aki azt mondta, hogy egy nemzet határok nélkül nem nemzet. Tehát egész egyszerűen, ha egy ország nem védi meg a határait, akkor, akkor az alapvető, a szuverenitás egyik alapvető eleméről mond le, azt számon kérni egy állam független igazságszolgáltatáson, hogy első fokon hozott egy döntést illegális határátlépés kapcsán, ezt nem teljesen értem. További pontok voltak még nagyon-nagyon gyorsan. A média helyzete, itt egész egyszerűen annyiról van szó, hogy a 90-es években és a 2000-es évek elejéig a magyar liberális és a nemzetközi közvélemény is hozzászokott ahhoz, hogy Magyarországon liberális média túlsúly van. Ez a helyzet most változik, már nem a liberális média teremti meg az értelmezési kontextust, hanem valamelyes kiegyenlítődnek a viszonyok ez az átalakulás zajlik most, és ennek volt egy jele az, hogy piaci alapon úgy látta az akkori tulaj, hogy a népszabadságnál lehúzzák a rolót. Civil szervezetek közül 70 ezer civil szervezet működik Magyarországon, körülbelül 3-5 százalékuk foglalkozik politikával vagy jogvédelemmel, a többi ezen felüli 95 százaléknyi civil szervezet köszöni és jól van. Okay, thank you. So now we turn to Dr. Laszlo Köszönöm, akkor most Trócsányi eh, Lászlónak eh, adjuk meg a lehetőséget a válaszadásra. Köszönöm szépen. Én is magyarul szeretnék válaszolni. Képviselő asszonyok, eh, képviselő urak! Először is szeretném megköszönni a kérdéseket, és szeretném a civil társadalom képviselőinek is megköszönni a hozzászólásaikat. Magyarországon demokrácia van, nyitottak vagyunk a vitára, lehetnek eltérő nézetek, de én azt gondolom, ez így természetes. Azonban el kell mondani, hogy egy dolog miatt szomorú vagyok. Szomorú vagyok amiatt, hogy amikor a migrációról beszélünk, akkor nem teszünk különbséget migráns és menekült között. Mindenki a menekült szót mondja, már pedig állításom szerint, és határozott állításom szerint ennél bonyolultabb a helyzet. Igenis, migrációról van szó. A migrációnak ugye több fajtáját ismerjük. De a migrációról azt is kell tudni, hogy a menekült és a migráns között azonban vannak különbségek. Vannak a gazdasági menekültek, akik a jobb élet reményében szeretnének Európába jönni. Marokkóból, vagy éppenséggel más országokból, és vannak természetesen menekültek. A kettő között nagy a differencia, és erről a mai vitában nem esett szó, már pedig számomra alapvető kérdés. Magyarországon ne felejtsük el az az ország, aki 1993-ban a jugoszláv háború időszakában szolidaritást mutatott. Több tízezer ember élt Magyarországon, akik a határ mellett jöttek át Jugoszláviából, Szerbiából vagy Horvátországból, és Magyarország befogadó ország volt. De tudtuk, hogy ők hazamennek. Segítséget nyújtott Magyarország ezen polgárok számára. Ezt mintha elfelejtjük. A másik mondhatjuk 1956-ot is, amikor Magyarországról valóban sokan menekültek, az azt is hozzá kell tenni, hogy amikor elmentek, azok együttműködő emberek voltak. Egy menekült táborban éltek Ausztriában, és várták a sorsukat. A mai migráció nem erről szól. Csak a vak nem látja, hogy ez a migráció ez arról szól, hogy valahova akarok menni, és az együttműködés a fórumokkal bizony nagyon sok hiátusban szenved. Márpedig azt gondolom, hogy az együttműködés a legfontosabb dolog ebben a kérdésben. Magyarország megtapasztalta azt, hogy ez 2015-től folyamatosan, hogy akik belépnek az országba, azoknak nem az a céljuk, hogy Magyarországon maradjanak, hanem az a céljuk, hogy Németországba menjenek, vagy Svédországba menjenek, de Nyugat-Európába minden áron. Hiába van a menekültügyi hatóságnak kiváló szakemberei, akiknek egyetlen dolguk van, hogy megszüntető végzéseket hozzanak, és ritka kivétel az, amikor a bíróságok előtt politikájás van, nem vitatom, de alapvetően, hogyha a statisztika adatokat nézzük, hogy a vulnerábilis csoportokból több mint 9000 embert hozott be Magyarország tavaly, Ebből nyolc, több mint 8000 ember nem várta meg a határozat végét, hanem megszüntető végzés hozott, és kiment Nyugat-Európába. Mit gondolnak, kedves képviselő, azt képviselő urak, az osztrák belügyminiszter, vagy az osztrák igazságügyminiszter, vagy sorolhatom a német igazságügyminisztert, mit fognak mondani? Azt fogják mondani, hogy a Schengeni határokat tessék megvédeni. És az igazság, hogy én, aki abban az időszakban nőttem fel, amikor kommunizmus volt, tudom, mit jelent az, hogy a szabad utazás joga. Az, hogy be tudok ülni az autómba, és el tudok menni Brüsszelbe úgy, hogy nem állít meg senki, ez egy olyan érték, amit azt gondolom nem szerették veszélyeztetni. Igenis, az, a négy szabadság, annak csak akkor tud érvényesülni, hogyha lehetőség van a szabad utazásra. Ez ma veszélyben van. Ez kijelenthető, tessék elmenni az osztrák-magyar határra, én ott jöttem át tegnap, és tessék megnézni azokat a sorokat, amik ott állnak. Ezt akarjuk? Azt akarjuk, hogy a Schengen megszűnjön? Szükség van igenis határvédelemre. Ez a határvédelmet Magyarország pedig kötelezettsége, hogy biztosítsa. Ezért van az, hogy ezt az intézkedéseket meghozzuk. Másról szó nem akarok belemenni abba, hogy itt a migrációról lehet nagyon szép dolgokat mondani, természetesen én is tudok. De nézzük meg a relokációt a gyakorlatban. Hol van az a 160 az embernek a szétosztása? Tízezernél tartunk körülbelül. Melyik az a tagállam, amely teljesítette ezen kötelezettségét? Tehát szólhatunk, mondhatunk bármit. A gyakorlatot azonban ismerni kell. A Dublini reformokat illetően pedig, amik készülnek, azért az egy kicsit vissza kell utasítanom, hogy amennyiben nem fogadok be egy migránst, akkor 250 ezer eurót kell fizetnem, amennyiben befogadok, akkor 10 ezer eurót kapok. Azt gondolom, hogy ez közép-kelet-európa számára sértő. Tehát ez elfogadhatatlan számunkra. Igenis, van igazságunk. Az igazságunkat ki szoktuk mondani. Azok a szabályok, amiket mi csinálunk, hozzá kell tenni eddig is, a tisztességes eljárást betartottuk. Bírósági kontroll volt. A bíróságok meghozták a döntéseket, sokszor meg is változtatva a vándorlási és állampolgársági hivatalnak a határozatait. Ezt is tudomásul vettük. Ugyanakkor azt is tudomásul vesszük, hogy a Schengeni határok védelme érdekében kell intézkedéseket hozni. Nyilvánvalóan be fogjuk tartani azokat az emberi jogi követelményeket, amelyek ezzel kapcsolatosak. Nyilván a konténerekben megfelelő körülményeket kell biztosítani, biztosítani kell a gyerekekkel való foglatosságot, de szeretnénk, hogyha a biztonságra helyeznénk a hangsúlyt, hisz Európában a jogállam csak akkor tud működni, hogyha a közrend és a közbiztonságot is tudjuk garantálni. Azt gondolom, hogy nincs jogállam, hogyha nincs közrend és közbiztonság. Márpedig azért tegyünk őszinték, a terrorizmus itt van közöttünk. Nem tudhatjuk, melyik nap hol csap le ránk. Engedjék meg, amikor július 14-én a francia nagykövetségen erről beszéltem, hogy a terrorizmus itt van közöttünk, aznap este hozzá kell tenni, történt Nizzában ez az esemény. Tehát azt gondolom, hogy ezeket tudomásul kell venni. A magyar intézkedéseket Nyugat-Európa országai hozzá kell tenni, elfogadják és követik. Amikor a kerítés építés volt, sokkoló volt. Mindenki azt mondta, hogy mi fajta dolog, amit mi csinálunk. Mi történt ezt követően? Ausztria Horvátország, Szlovénia és más országok is felépítették a kerítést. Akkor már nem is volt annyira nagy zaj e körül, de amikor mi csinálunk valamit, rögtön megkapjuk a nagy zajt. De amikor Spanyolországban van hasonló marokkó illeténél, ott is miket hallunk, hozzá kell tenni, érdekes módon a nemzetközi ö, civil szervezetek hangja sokkal kevésbé jelentős, mint amikor Magyarországról van szó. Márpedig a migráció európai kérdés, európai válság van, én nagyon határozott különbséget akarok tenni a menekült között és a migráns között. Az új szabályozást illetően pedig azt kell mondani, hogy igen, ezek kemény szabályok lesznek, nyilvánvalóan, azonban a tartózkodási hely kijelölésével ezt a kérdést meg fogjuk tudni oldani, és úgy gondoljuk, hogy a tisztességes menekültügyi eljárás lesz, ahol a bírósági felülvizsgálatot is biztosítani fogjuk, és a jogi segítségnyújtás szolgálatát pedig biztosítani akarjuk. Abban az esetben, mikor pedig mást akarnak megbízni, akkor arra is nyilván lehetőséget kell biztosítani. Szeretnék a további kérdésekre is válaszolni, engedjék meg, a nagyon sok kérdést kaptam, röviden, és talán szeretnék a civil társadalomról szólni, mert azt gondolom, euh, kérdés volt a civil világ. Magyarországon, amikor tavaly egy olyan jogszabályt terjesztettem elő, amely lehetővé teszi azt, hogy a korábbi egyéves bejegyzés helyett automatikussá váljon egy civil szervezetnek a bejegyzése, egyetlen dicséretet nem kaptam. Márpedig úgy gondolom, hogy az ügyészség jogkörét elvontuk, és korlátoztuk, és azt mondtuk, hogy a civil szervezetek bejegyzésének automatikusnak kell lenni, mert az egyesülési jogot biztosítani kell. Senki egyetlen egy szóval nem mondta azt, hogy bravo. Nem kívánom semmifajta köszönetet, de objektívet jast igen. Tehát azt, hogy mi módosítottuk az egyesülési jogról szóló törvényünket, és a nyilvántartást megkönnyítettük. A civil szervezetek, 60 ezer civil szervezet van ma Magyarországon. Azt kell mondani, hogy élnek és virulnak. A civil szervezetek természetesen aktív szerepet játszanak, és ez normális is. Egy demokráciában ez evidens. Amikor azt mondtam, legitimációs differencia van, akkor valóban az volt a mondatom, hogy míg a kormány rendelkezik a választópolgárok által szervezett legitimációval, a civil szervezetek legitimációhoz nekem a részvételi demokráciára tett lehetőséget, arra, hogy álláspontokat elmondják. De ha nem fogadunk el egy álláspontot, akkor valóban rögtön diktatúrát kell kiabálni? Nem, én azt gondolom, hogy meg kell hallgatni a civil világot, és akkor el tudjuk dönteni, hogy ebből mit tudunk elfogadni, mit nem tudunk elfogadni. De ez így van minden országban. Ami pedig a civil szervezeteknek a, a jövőbeli helyzetét illeti, azt kell mondani, hogy nem kell aggódni. Nincs miért aggódni. Pusztán arról van szó, és átnéztem a Velencei Bizottságnak a jelentését részletesen, egy olyan jogszabályt fogunk előhozni, eh, amelyik azt van benne, hogy amit eddig is nyilvánvalóan tettek, a bíróságoknál kell bejegyezni, az, hogy külföldről mennyi pénzt kaptak nincs szó jelenleg vagyonnyilatkozatról, egy egyszerű nyilvántartási kérdésről van szó, amelyeket a Velencei Bizottság dokumentet részletesen átolvasva azt kell mondani, hogy kiállja a demokráciának a, a helyét, és nincsen megfélemlítő jellege. Tehát azt gondolom, hogy nincs miért aggódni, amikor erről a kérdésről beszélünk. Inkonkrétó, engedjék meg, hogy azonban válaszolt néhány kérdés. A börtönzsúfoltság. Szeretném jegyezni, hogy megoldottuk a kérdést, Magyarország nyitott a dialógusra, tárgyaltunk az Európa Tanácssal, Strasburgi Emberi Jogok Európai Bírósággal 6000 ügy került gyakorlatilag felfüggesztésre Strasbourgba. Igazságügyi eredményező tábla, azt gondolom, hogy egész jól állunk, nincs aggodalomra, és azt kell is látni, hogy új eljárási kódexek hatékony eljárási szabályokat fognak bevezetni. Az alkotmánybíróság jogkörét illetően pedig azt kell mondani, hogy még a bírósági ítéleteket is meg tudja semmisíteni, mint hogy erre konkrétan van is gyakorlati példa. Azt gondolom, hogy az alkotmánybíróság köszöni szépen, él és virul. Meg kell mondanom, hogy még az én általam előterjesztett gyakorlatilag törvényjavaslatot is megsemmisítette az alkotmánybíróság, a közigazgatási perrendet terjesztettem elő, tehát még a kormányjal szemben is nagyon gyakran hoz elmarasztaló határozatot. Ami pedig a további kérdéseket illeti, így fölmerült, Akmed ügyről úgy gondolom, hogy sok minden elhangzott. Én egyes, nem, egyes sosem mernék megcsinálni, hogy egy nem jogerős ítéletet valaha is kritizáljak, még jogerőset sem. Mint igazságügyi miniszter nem vettem a bátorságot azt, hogy egyetlen egy bírósági ítéletre én azt mondjam, hogy ez jó vagy nem jó. Pláne amikor nem jogerős határozatról van szó. Tehát ne várják tőlem azt, hogy bármifajta véleményt mondjak, a Magyar Bíróság független, nem kívánok semmilyen álláspontot megfogalmazni a e tekintetben, az ügyészség a vádnak az ura, majd el fogják dönteni ezen független szervezetek, hogy milyen döntés fognak hozni. Igazságügyminiszter nem mondhat véleményt bírói döntésről. Szeretnék továbbiakban kifejteni néhány szót arról, ami itt még elhangzott, a, tulajdonképpen a Niedermüller képviselő úr ugye jelezte, hogy nincsen menekültügy. Hát én nem tudom, egy országban élünk-e, de azt gondolom, hogy, hogy igenis van menekültügy, mert ha naponta százan vagy hétvégén kétszázan próbálnak illegálisan a határon átlépni, akkor nem mondhatjuk azt, hogy nincs illegális migráció és nincs menekültügy. Egész Európa erről beszél. Akkor a Franciaországban 2015 óta szükségállapot van. Milyen alapon mondjuk mi azt, hogy nincsen válsághelyzet. Igenis van válsághelyzet. A görög köztársasági elnök úrral találkoztam. Ő elmondta, naponta 150 ember jön körülbelül át Törökországból Görögországba. Naponta 150, függetlenül attól, hogy ez az egyezmény megköttetett. Arról már nem is szeretnék szólni, hogy Törökország biztonságos ország, Szerbia nem biztonságos ország, mint tagjelölt Európai Uniós tagállam, a kopenhágai kritériumok alapján pedig elviekben igenis neki eh, megfelelő rendszerrel kell rendelkeznie. Tehát a második kérdése volt ugye az NGO-k, azt gondolom az NGO-któl nem félünk, az NGO-kra szükség van, az NGO-kkal tárgyalunk, Brüsszelben, Budapesten vagy bárhol, én azt gondolom ez így van rendjén. A másik pedig a harmadik kérdése nyilvánvalóan a, a, a 14-18 évesekre. Ezt is azt gondolom a menekültügyi hatóság fogja tudni kezelni ezt a kérdéskört nyilvánvalóan. A következő kérdés, amit szeretnék még föltenni, vagy elmondani, a kommunista rezsimekről már volt szó, azt gondolom igenis a kommunizmus bűneiről kell beszélni a mi generációnkban, ahogy kell beszélni a holokausztról, mert nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, igenis kell róla tudni, ugyanúgy kell tudni a kommunizmus bűneiről is. Mi abban az országban élünk, ahol igenis ezek a dolgok szintén megtörténtek. És hogyha mi nem adjuk tovább ezeket a történeteket a fiatalok számára, nagyon könnyen leszünk, hogy a diktatúrákkal másképpen fognak gondolkodni. Mi egy demokratikus párt vagyunk, mi nem, az, mi nem kívánjuk, hogy a szélsőségesek másról beszéljenek és másként beszéljenek. Igenis a kommunizmus bűneiről kell beszélni. Two minutes, please. Szeretnék még nagyon röviden a nők helyzetéről, isztambuli egyezmény, azt gondolom, hogy folyamatban van, hónapokon keresztül várjuk az észrevételeket. Kitettük, szeptemberre akarjuk bevinni, ez azt jelenti, hogy most van az az időszak, amikor konzultációt folytatunk róla. Hozzá kell tenni a Magyar Igazsági Minisztérium egyik prioritása az az áldozatvédelemnek a kérdése, és ebben egy európai pályázatot is nyújtunk be. Tehát összességében én szeretném megköszönni minden hozzászólónak a vitát. Mi egy demokratikus ország vagyunk, én szívesen állok rendelkezésre a vitában. Azt gondolom, hogy csak így lehet Európában közös értékekről beszélni. Aki a hetes cikket említi, én azt gondolom, ezt vissza kell utasítanom, mert gyakorlatilag a kettes cikk, az értékek azok fontosak, azok a számomra is fontosak, a gyerekeim számára is fontosak, és úgy gondolom, hogy ez alapján tudunk együtt építeni egy európai házat. De Szeretném azt, hogyha nem lenne az, hogy alapító ország és csatlakozó ország, gazdag ország és szegény ország, közepes méretű és nagy ország. Ezek nem jó. És amikor arról beszéltem, és köszönöm azt a dolgot, hogy mi a problémánk nekünk Közép-Kelet-Európában, az a bajunk, hogy például számos diszkriminatív szabály születik el Nyugat-Európában, amelyik alapvetően a vállalkozásokat szorítja ki. Ez meg alapjog, szintén alapjog. És ezeket mi ússzuk meg, mert versenyképességi kérdés, és ezt a versenyképességet pedig a mi hátrányunkra változtatják meg. Úgy gondolom, ebben is dialógusra van szükség. Kizárólagos igazságot természetesen nem szabad megfogalmazni, mindazonáltal csak abba hiszek, hogy dialógus volt, és ezért is jöttem ma, tisztelt képviselőasszonyok és a képviselők közé. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Thank you very much. Köszönjük szépen. Kedves kollégák! Most lezárom ezt az eszmecset. Visszakész úr említette, hogy egyáltalán van értelme, hogy egy ilyen meghallgatást tartsunk. Csak emlékeztetném a kollégákat arra, hogy nagyon alaposan megszerveztük ezt a meghallgatást, és, és úgy gondolom, hogy parlamentnek fontos feladata, hogy egy Európai Uniós tagállamban az alapjogok helyzetét figyelmel kövesse és megvizsgálja úgy gondolom, hogy amit hallottunk a kollégáktól, minden üzenet eljutott, és köszönetet szeretnék mondani az előadóknak, hogy a, mindent megtettek azért, hogy itt az alapvető jogokkal kapcsolatos tartalmi kérdésekre is próbáltak válaszolni. Egy ilyen meghallgatás nem lehet tökéletes, de megpróbáltuk minél hatékonyabban és kegyensúlyozottabban alakítani ezt. Most pedig a végére értünk. Köszönetet mondok mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában, és ötkor folytatjuk az ülést a szavazással. Köszönöm. Good afternoon, colleagues. We can begin the... Kedves kollégák, további szép délután megkezdhetjük a szavazást, hogyha mindenki készen áll. Nincsen más egyéb napi rendi pontunk, csak a szavazást, tehát ha készen állnak, akkor ezzel is zárhatjuk a mai munkánkat. Mindenki készen áll, koordinátorok is. Mindenről elektronikusan szavazunk csak egy gyors emlékeztető, hogyha valakinek nincs itt az elektronikus kártyája, akkor azt jelezze, és akkor a készfelújtásra jelzett szándékát feljegyezzük. De úgy látom, akkor mindenkinek megvan az elektronikus kártyája, igen. Ha mindenki készen áll, akkor kezdjük az elsővel. Skripek úr Stevens helyett, ha jól látom, aki szót kap. Nem, egyiken sincsenek jelen. Van, aki itt van az ECR részéről? Hát akkor térjünk rá a szavazásra. Ha mindenki készen el, tehát senki sem kér szót, rendben, akkor szavazzunk. 12-es módosítóra, de hát mivel kapcsolatban elnézést kér az elnök? A közösség tagállamának kikötőbe érkező vagy onnan indul a személyhajókon a személyek nyilvántartásra van szó, 12-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Skrépek úr megérkezett, kérem üljön le. Csak engedjük meg, hogy méltósággal helyet foglalja. Csak egy másodperc, kedves kollégák. Megvárjuk, míg leüskrivek kolléga. Erről nem szavazhat már, de most 13-as módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös módosítóra. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 15 es módosítóról nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 16-os módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 18-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 19-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, 21-es módosítóra szavazunk. Lezárom. Elutasítva. 20-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 22-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 23-as módosítóról szavazunk. Lezárom. Elfogadva. Egyes preambulumról az első módosító. Lezárom a szavazás. Elutasítva. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. Annak ellenére, hogy itt kicsi megoszlottak a szavazatok, hatos módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Nyolcas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kilences módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva a tízes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Tízes módosító, megnyitom a szavazást. Elnézést, 11-es módosító, korrigálja magát az elnök. Leszárom a szavazás. Elutasítva. Kedves kollégák, az 53-as cikknéri bekezdésének értelmében az elnök a ma elfogadott módosítókat a Trump szakbizottsághoz a Libe szakbizottság nevében eljuttatja. Most pedig akkor rátérünk az ötös naprendi pontra a Prüm határozatok elfogadására van itt szó. A parlamentet ezzel kapcsolatban konzultáljuk, és a tanács kérdésére három hónapon belül kell válaszolni, és miután február 23-án ér véget a konzultációs folyamat, mi kértük, hogy a határidőt halaszthassuk el, és egyetettünk abban, csak angolul folyik majd a munka, és e, miután a jelentés február 9-et bemutatták, nem kerültek módosító javaslatra, és márciusban a plenáris elé kerülnek és most pedig akkor megnyitom a szavazás név szerinti szavazás értelmében. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, és 42 igen, két nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadva. Következő pont. Megint csak a prüm határozatokról kapcsolatban szavazunk, itt és három hónapra szólt a konzultációs folyaman 23-án járt ez le, 9-én nyújtották be a jelentést, nem kerültek módosítók eh, kidolgozásra, úgyhogy szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a hetedik napi rendi pont. Itt a határregisztrációs rendszer létrehozásáról szavazunk, harmadik országban állampolgárok és kilépési adatainak rögzítéséről van szó, és a hozzáférési felhasználási feltételek meghatározása bűnüldözési célokra. Díjeztem erre úr az előadónk, kérdezem, hogy kíván ezt szót kapni. Diaz de Mera úr, kiére szót. Csak nagyon röviden, elnök úr. És csak szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért valamennyi frakciónak valóban. Nagyon jó és intenzív munka volt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Diazda Mera úr. Mindenki készen áll a szavazásra? Rendben. Úgy látom a néppártán minden rendben, örülünk. Akkor kezdjük meg a szavazást. Hát ez fontos jól látni, hogy minden rendben. 149-es módosítóra szavazunk. 150, 150, 152, 153, mindezekről a blogban szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. es módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes kompromisszumról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kompromisszum az egyes cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Kompromisszum a második cikről. megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 333-as módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kompromisszum a harmadik cikkről. Megnyitom a szavazást. Elzárom a szavazást. Elfogadva. Harminc szennyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 353-as módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 351-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. kompromisszum az ötös cikkben foglaltakról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a hatos cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva és Spinelli asszony tartózkodik. Vagy nem működik a gép? Ak- akkor kíván másik helyre ülni? Akkor adok egy percet, hogy méltósággal átköltözködhessen egy másik helyre. Én úgy gondolom fontos az emberi méltóság, ezt adjuk meg mindenkinek. Köszönöm kompromisszum hatos cikkre. Tehát elnézést, mondja az elnök, erre már szavaztunk. 39-es módosítóról nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 392-ről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kompromisszum a 9-es cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tízes cikkről szóló kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 4.14-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 4.15-ösről nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 41-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 417, megnyitom a szavazást. Négy tizenhétről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négy tizennyolcas, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 4.19-ről megnyitom a szavazást. Bezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 12-es cikről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a kompromisszum a 13-as cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 14-es cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 15-ös cikkről, megnyitom a szavazást. Bezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 16-os cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum. De nem, előtte 465-ös módosítóról megnyitom a szavazást. 465-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kompromisszum a 17-es cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 18-as cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 19 cikkre, cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 20-as cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 21-es cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a hármas fejezetről 22-25. cikkig. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 4 519 es módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kompromisszum a 4-es fejezetről 26 30-ig. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Öt harminc, öt harminc kettő blogban megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. kedves kollégák. Most az 533-as módosítóról szavazunk. 533. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 534-es, megnyitom a szavazást, 534-ről szavazunk. Lezárom a szavazást elutasítva. Kompromisszum a 31-es cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 32-es cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 33-as cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszom a 34-es cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszom a 35-ös, nem, korrigál az elnök, a pacs 16-os. Tehát költségvetési. Bizottságtól 16-os módosító, erről szavazunk megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most kompromisszum a 35-ös cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 36-os cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 38-as cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. A 6.50, 6.23-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kompromisszum 39-es cikkről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 636-os módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 638-asról szavazunk. a sőt, 39-es cikkről szóló kompromisszum. Bezárom a szavazást. Elfogadva. Technikai módosítók eh, blokja az adatvédelmi referenciák eh, aktualizálására. Megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást elfogadva. Hú. 21, 283, 71, 105, 107 ezekről blokkban. Nem most szavazunk a kompromisszumról, a 40 cikről, de egy kicsit közbe csevegésre is adok alkalmat. Tehát 40-es cikről szóló kompromisszumról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 84-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 85-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 41. cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 641-ről szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Mindenképpen elutasítva. 95-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Igen, ez is mutatja, hogy mennyire oda kell figyelnünk a szavazásra. Tehát nyitva a szavazás a 95-ről, lezárom a szavazást. Elfogadva. Kompromisszum a 46-os cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 654 es nyitom meg a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 665-ös módosítom. Megnyitom a szavazást. Kedves kollégák, 665-ös módosító. Itt a néppárt részre egyel többen szavaztak, tehát valaki a néppárt részre kérem, hogy vonja vissza a szavazatát, és akkor újra szavazunk a 665-ről. Valaki a néppárt részéről visszalépne? Köszönöm szépen. Tehát 665-ről még egyszer szavazunk számítógép ezt is figyelembe vette, hogy lezártuk egyszer a szavazást, és elfogadva. 104-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 106-osról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 666-osról szavazunk, megnyitom a szavazást. Ez egy ördögi módosító. Roberta és én vettük ezt észre. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kompromisszum a 49-es cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kompromisszum az 50. cikkről. Megnyitom a szavazást. Remélem, hogy ezt nem fogadjuk el. De azt nem senki is értette ezt a viccet. Elfogadva. 671-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kompromisszum az 51-es cikkről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kompromisszum az 52. cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kompromisszum az 53 cikkről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 54-es cikkről a kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Article 55. 55-ös cikk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 56-os cikk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 57-es cikk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 58-as cikk kompromisszuma, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 64-es cikk kompromisszuma. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 720-as cikkről szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 142-es módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 721-es módosító, megnyitom a szavazást. Tanya, szeretne valamit hozzászólni, szó, szóbeli az általában nem mondunk semmit. Elnézést, hétfő van, és ilyen a hangulat. Végül is mondhat, amit akar. Lehet, hogy ez Magyarországgal kapcsolatos válasz, nem semmit, de hogyha 7.21-es, akkor nekem van egy szóbeli módosítom, Elnök mondja, akkor mondja. Köszönöm szépen. A derogáció útján az egyes négyes fejezetből két évig érvényes a úgy, ahogy ez szerepel a hatos bekezdés, egyes bekezdésben is csak egy értékelő jelentés kerül, e, mutatja a, mi mutat, bizonyítja a szükségességét. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor most a kompromisszumok következnek, és a ö, preambulumok. elfogadtuk. Kollégák, akkor most a preambulumok azok okafogyottá válnak, váltak, és akkor most végszavazás következik. Név szerinti végszavazás következik. Mindenki készen áll? Mikrofon nélküli közbeszólás. Mindenki készen áll végszavazásra? név szerinti. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ö, 38 mellette, 46 ellene, és néhány tartózkodást, tehát elfogadtuk. Verzsi asszony szeretne hozzászólni? Igen, elnök úr, annak ellenére, hogy a két módosítomat elfogadták, a GUE kisebbségi véleményt szeretne benyújtani a, az 52-es cikk A4-es bekezdése értelmében, hogy ez lemagyarázza szavazatát. Tiaz de úr szeretne szintén hozzámondani valamit, az, amit az elején nem mondott el? Elnézést, még Elnök úr, Diaz de Mera úr következik. Köszönöm, elnök úr. Azt szeretném elmondani, hogy Verzsia asszony teljesen joga van hivatkozni az 52-es cikk A pontjára. Ez a, a kisebbségnek a joga, amit én tiszteletben tartok. Diaz de Vera, másra nem is számítottam az ön részéről. Tehát ez azt jelenti, hogy a tárgyaló társaság a 69-esről tárgyalhat. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást megint csak elfogadták, 40 mellette, 4 ellene, és egy tartózkodás. Kollegák akkor megint csak Diaz de Mera úr következik, ha kíván hozzászólni. Akkor már is rátérünk a következő szavazásra. 21, 22 és 23-as blokkban. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És akkor most végszavazás következik. Csak hogy mindenki örüljön. Végszavazás név szerint megnyitom a szavazást. Tehát végszavazás. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 38-an elfogadtuk, 7 ellene és egy tartózkodással. Köszönöm szépen, és gratulálok Diaz de Mera úr. Verzsia asszony, most is? Nem? Közben meggondolta magát, rendben. Elnök, nem, nem, nem, nem választozott a véleményem, de miután ez a jelentés az előzőből következik, ezért egy kisebbségi vélemény szerintünk elég. Jó, természetesen. Tehát akkor megnyitom a szavazást a 69-es C pont értelmében. Lezárom a szavazást. 41-el, e, e, igen szavazat 41, 4 e, tartózkodás, és, 4 e, ellene és 1 tartózkodásra elfogadtuk. Ez plenárisra március másodikán kerül. Köszönöm, kollégák! Ezzel vége a szavazási időnek és az ülésnek is vége. Köszönöm szépen, kollégák!